Hölgyeim és Uraim! Tisztelt kollégák! A menekült mozgások kapcsán most történelmi próba tétel előtt állunk. Most fog kiderülni, hogy Európa képes-e szolidárisan fellépni és összehangoltan. Ezért sürgősségi intézkedésekről szavazunk. 120 ezer menedékjogot kérő áthelyezéséről olasz-görög és Magyarországról más európai országokba. A humanitárius válságokkal, válságot csak akkor fogjuk tudni kezelni, hogyha a külső szempontokat is figyelembe vesszük a szíriai helyzetet és a szomszédos országainak a helyzetét minden nap romlik a helyzet, minden nap sokan vállalkoznak, egyre többen arra, hogy Európa irányába elinduljanak. A szíriai konfliktus már öt éve tart, ötödik éve tart, nincs politikai megoldásra egyelőre kilátás, az utóbbi hónapok során tovább eszkalálódott a helyzet, és akik ugyan az életüket mentik, megmentették, azok is elvesztik mindenüket, házukat, vagyonukat. A lakosság fele súlyos szegénységben él, és 4 millió regisztrált szír menekült van a szomszédos országokban, Jordániában, Libanonban és Törökországban. 4 millióan élnek tehát a szomszédos országokban, illetve hát tengetik az életüket iszonyúan nehéz körülmények között. És ez is csak azért volt lehetséges, mert a befogadó országok, Jordánia és Libanon ö, ö, nem tettek mást, és akik segítenek nekik a nagyon nehéz körülmények között, azok is most már kezdik elérni saját határaikat. Az ENSZ ö, sok pénzt küldött, de találkoztak is a, a támogató szervezetek ezen a héten újra, de a segítők és az ENSZ ezt nem szabad, hogy cselben hagyjuk. 2014-ben fogalmazták meg a mandátumot, hogy a menekültek alapellátását helyben biztosítják, és a befogadó országokat támogatják. Magerini asszony két nappal ezelőtt ebben a házban emlékeztetett minket arra, hogy ebből az alapból 4 milliárd eurót adtak ki, vagy kellene kiadni, és eddig 41 millió folyt csak be az alapba a 4 milliárdos költségtétellel szemben. Az EU költségvetéséből 5 millió, ez főleg egyébként Németország és Olaszország révén, ezért Bete miniszterelnökkel, a tanácselnökével arról egyeztettünk, hogy levelet írunk a múlt heti állásfoglalásunk mellé, és azt követeljük, hogy a hiányzó összegeket befizessék a kötelezettségeket vállaltak, ideértve az Európai Bizottságot is. Tehát minden lehetséges pénzeszközt, amit megígértünk, folyósítani kell. Minden lehetséges eszközt az EU költségvetéséből, főleg a libanoni menekült Jordániába és Szíriába és Törökországba folyósítsuk. Ha ez nem sikerül, akkor még több problémával szembesülünk, a jelenleginél is sokkal többel, és hitelességünk is alásódik. Nagyban függ a hitelességünk attól, hogy ezeket a megígért pénzeket fizetjük-e. Úgyhogy ebben is kérem a támogatásukat, hogy ezt a levelet elküldhessük. Miniszterelnök urat kértem arra, hogy a jövő héten egy, a rendkívüli tanácson szólítsa föl a tagállami vezetőket, miniszterelnököket és köztársasági elnököket arra, hogy ezeket a pénzeket folyósítsák a tagállamok. Weber úr kért szót. Herr Präsident, wir sind in einer außergewöhnlichen Elnök úr, rendkívüli politikai helyzetben vagyunk, Európa hatalmas politikai kihívások előtt áll, ezért tartjuk ezt a rendkívüli élést, melyet frakcióm támogat. Fontos üzenetet kell megfogalmaznunk, hogy Európa képes dönteni, az európai intézmények nem tétlenek. Ma a szolidaritás jelzését adjuk Európának, Európától, és támogatom, hogy kifele is szolidaritás üzenetet megfogalmazzom. Frakcióm nevében Ugyanakkor jelzem, hogy ez a mai üzenet az első lépés, más kérdésekről is eszmét kell cserélni, a biztonságos külső államokról, a visszafordításról, illetve a külpolitikai lépésekről is gondolkoznunk kell. Ez a csomaghoz tartozik. Mi néppárti frakcióként meg akarjuk mutatni, hogy Európa képes cselekedni, ezért támogatjuk a beterjesztett javaslatokat. Kitepítela. Én Brevemente egy gruppo... Csak nagyon röviden, a szocialista frakcióm meg van győződve róla, hogy a parlament ma egy határozott jelzést kell, hogy adjon, és a szolidaritás mellett kell síkra szállnunk az európai állampolgárokkal és a menedékkérőkkel való szolidaritás szellemében kell felszólalnunk, és támogatjuk azt a levelet is, amelyet a Pitele úr, úgy tűnik, hogy problémák vannak a fordítással, a német fordítással. Auch das noch. Darf ich mal die deutsche Kabine bitten, je parle en français, que a német kabin. Most már, most már van tolmácsolás németre, igen. Pitele úr következik. Szóval csak azt mondtam, elnök úr, hogy egyet értek azzal a levéllel, amelyet írni tervez, mi is úgy gondoljuk, fel kell szólítani a tanácsot és a bizottságot, hogy azonnal mobilizálják ezeket a for forrásokat azért, hogy Jordániában, Törökországban, Libanonban a menekültáborok megkapják a támogatást, és az egész frakcióm nevében nagy köszönettel tartozom mindenkinek, az önkénteseknek és a civil szervezeteknek, akik hatalmas munkát végeznek, elkötelezettséggel és szeretettel és kompetensen támogatják a menedékkéréket, eh, és jó példával szolgálnak számunkra. Köszönöm, Pitella úr, Ferhofstadt úr, parancsoljam. Thank you for the support. Köszönöm szépen a támogatást. Köszönöm ezt a kezdeményezést. Tegnap a vitában Timmermans úrral már felvetettük ezt a kérdést, miszerint nincs megfelelő forrás. Az Európai Unió nem biztosít megfelelő pénzt. Ezt teljes mértékben támogatjuk ezt a javaslatot, és nem értem, hogy ha ennyi pénz menne közvetlenül az ENSZ-be a költségvetésünkből, akkor egy ilyen krízisben csak néhány milliócska került át. Ezt teljes mértékben tehát támogatom, és lehet, hogy a plenáris is néha most kivételt tehetne. Nem. Péter Lamertz. Lamertz. Elnök úr. Mielőtt elmondom a mondandómat, azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne mindannyiunknak, hogy mindenki tiszteletben tartsa minimálisan a többi kollégát. Én is szeretném támogatásomra biztosítani a javaslatával kapcsolatban. Mindjárt rátérek a rendes beszédemre, de kérem először azt hadd mondjam el, Ma ugye elfogadott az elnök úr egy sürgősségi eljárásban egy szöveget, és szeretném kihangsúlyozni, hogyha ez alapvetően megváltoztatja a tanács, mármint a bizottság javaslatát, akkor azt kérem, hogy ez a, ezt a parlamentet megint kérdezzék meg erről, konzultáljanak velük. Először is hallgassák meg, hogy mit akarok mondani. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Lamberts. Das Wort hat jetzt Herr Fox. Köszönöm, Lamberts képviselő Fox úr. President, earlier you... Elnök úr, korábban azt mondta, hogy a legrászorultabbnak kell segítenünk, és egyetért a frakció ezzel, de a leg rászorultabbak nem azok, akik képesek eljönni ide Európa határaihoz Szíriából. A legrászorultabb emberek Libanonban és Törökországban vannak táborokban, vagyis mi leszavazzuk ezt a javaslatát, mivel nem gondoljuk, hogy Európa kapuinak megnyitása azok előtt, akik a határon állnak, a helyes megoldás lenne, és alapelvbe is ütközik az, hogy az Európai Unió arra azt parancsolja a tagállamainak, vagy arra kényszeríti a tagállamokat, hogy ezt tegyék. Köszönöm. Eskiliotis. Eskiliotis képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem gondoljuk, hogy ez a anyag kellően határozottan fogalmaz. Humanitárius válság tanúi vagyunk, és az Európai Uniónak hozzá kell járulni a béke megteremtéséhez a térségben. Elfogadhatatlan, hogy a tagállamok lezárják a határaikat. Elfordulnak ezen súlyos humanitárius krízis elől. Ennek ellenére támogatjuk ezt az anyagot, Ugyanakkor többre van szükség, mint csak szavaz, szavakra. Az olyan tagállamoknak, mint Görögország, Magyarország és Olaszország segítségre van szükségük, és egy holisztikus megközelítésre van szükségünk, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk Európában. Köszönöm. Ferás képviselő parancsoljam, Elnök úr, Schulz elnök úr, az UNHCR azt mondja, hogy 59 millió menekült van a világon. Legyünk őszinték, hogyha megszavazunk ezt az állásfoglalást, indítványt, ezt a jogszabálytervezetet, akkor ezzel egy üzenetet fogalmazunk meg, hogy Európa korlátlanul fogad be menedékkérőket. Ez fizikailag és politikailag is lehetetlen. Nem volna helyesebb és intelligensebb, hogyha azon gondolkoznunk, hogy az 51-es Genfi egyezmény hogyan definiálja a menekültöt. Ez egy olyan ember, aki faja, vallása vagy származása alapján közvetlen üldöztetési veszélyben áll. Hogyha tagállamokként ezt, ezt a definíciót használnánk, akkor biztos, hogy támogatná a széles közvélemény ezt a döntést hogyha számtalan millióval, milliárddal támogatjuk ezt az ügyet, ezzel voltak éppen és egy újabb exodus indunk, indítunk útjára, már pedig, hogyha még több ember fullad bele a földközi tengerbe, ennek semmi értelme nincsen. Borelli. Grazie, Presidente. Ehm, Borelli úr, köszönöm szépen. Elnök úr, az FDD um, egyetért ezzel a döntéssel, és a olasz um, illetve az FDD frakció megosztott ebben a kérdésben, az olasz küldöttség egyetemön kiáll az állásfoglalás indítvány mellett. Meg vagyunk róla győződve, hogy Európának, európainak kell viselkedni, és nem lehet három államot ezen szélsőséges helyzet fényében egyedül hagyni. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen, Borelli úr. Ez egy nagyon izgalmas felszólalás volt az öné. Gimszki úr kap szót. Elnök úr. Nem tartom helyesnek, hogy ön elnökként véleményeket fogalmaz meg folyamatosan. Ugyanakkor egy fontos döntés hazás előtt nem ad lehetőséget rendes vitára. Erről a nagyon fontos témáról eszmét kellett volna cserélni, és jelenleg most az a helyzet, hogy esetleges adhok módon fogunk megszavazni egy át nem gondolt szöveget, és sokan nem kapják meg a szót, akiknek bőven lenne mondani valója. Ön az európai parlamentarizmus tapossa lábbal, hogy egy ennyire fontos témában nem nyit vitát. Úgyhogy eh, az, hogy nem hallgatják meg valamennyi politikai csoport véleményét, ezzel a háznak a méltóságát ássák alá, és ilyen adhok döntést állvita után hozunk meg, amelyel magunknak is ártunk, és persze Európának is, és hogy sürgősséggel szavazunk meg egy ennyire komplex témát, ö, és arról döntünk, hogy hogy kell felosztani a menekülteket a tagállamok akarata ellenére, ez ellen, ellentmond az egyes tagállami szuverenitás, tagállamok szuverenitásának is. Ez egy ha valóban segíteni akarnánk azoknak az embereknek, akik menekülnek otthonról, akkor azt nem lehet antidemokratikus módszerekkel felülről vezényelten megszervezni. Köszönöm szépen! Ferhofstadt úrnak is köszönöm a megjegyzést. Timmermans úrnak adok szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. A világ menekült válsággal áll szemben. Farage úrnak teljes mértékben igaza van, kihangsúlyozta, hogy ez a menekült válság el fog kísérni minket a következő években is. A közvetlen válságot kell kezelnünk akkor, hogyha a legalapvetőbb strukturálisabb problémákat akarjuk kezelni. Politikai szinten humanitárius szinten és morális szinten is kihívások előtt állunk Európában. A kérdés az az, hogy képesek vagyunk-e a megoldások, olyan megoldásokra, amelyek realisztikusak, amelyek megfelelnek a jogi kötelezettségeinknek, de mindenek előtt olyan megoldásokat képesek-e vagyunk szolgáltatni, amik megfelelnek a az érzelmeinknek, a szellemiségünknek. Elmondhatom ma az Európai Bizottság nevében, hogy nagyon hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek, hogy önök felfogták, hogy milyen sürgős ez a probléma, és köszönjük az Európai Parlament elnökének, hogy kézbe vette a dolgokat, és egy, ma ezt a szavazást lehetővé tette, hogy mindkét intézmény az Európai Parlament vezetésével a tanácsnak és a tagállamoknak köz, elmondja, hogy most kell cselekedni, a humanitárius alapelveink alapján most kell cselekednünk, nem minden határ megnyitását kérjük, hanem azt kérjük, hogy mindenki nézzen magába, tartson önvizsgálatot, és azoknak az embereknek ne mondjuk, akiket üldöznek, akik az életüket próbálják menteni, hogy lezárjuk előttetek a határainkat, ne jöjjetek ide. Ezt ö, szerettem volna elmondani.